megfelelően tájékoztatni. Mindannyian hiszünk a részvételi demokráciában. Így tudjuk az európai család számára a jobb jövőt megteremteni. Köszönöm. A vitának a végére értünk. Azok számára, akik az európai év költségvetéséért aggódnak, talán megnyugtató, hogy az Európai Bizottságot éppen a költségvetési biztos képviselte. A vitát tehát berekeztem, szavazás holnap. És most jön a következő napirendi pont, közös vita az unió fejlesztési politikájáról. Görenc úr jelentése az unió fejlesztési politikájának jövője címmel, és szóbeli kérdés a bizottsághoz 2015 a fejlesztés európai évvel, éve címmel. Elsőként megadom a szót Görenc úrnak. Öt perc. Monsieur le Président, Köszönöm, elnök úr. Miért kell változtatni az Európai Unió fejlesztési politikáját? Most azért nem maradhat ugyanaz, mert a világ is megváltozott. A világ lakosságának nagy százaléka a gyorsan fejlődő országokban él. Ezekben az országokban meglepő gazdaság alakul ki vannak tehát demográfiai tényezők, ezekhez hozzá kell tenni azt a demográfiai tényt, hogy most 7 milliárd szájat kell táplálékkal ellátni, élelmezni, nem sokára 9 milliárdot. Látjuk azt is, hogy még mindig nagyon magas a egyes országban a születési arányszám. Az Európai Unióban azonban csökkenni fog a népesség, a relatív arány pedig még inkább csökkenni fog az európai lakosság aránya. Fontos, hogy az Európai Unió maradjon a világ legelső fejlesztési szereplője, ne csak a legelső, hanem a legjobb is legyen. Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságában mindent megtettünk azért, hogy ez így legyen a legnemesebb célokat fogalmaztuk meg, a szegénység felszámolása, a méltóság előmozdítása, sem több, sem kevesebb. A déli partnereink szükségleteire kell odafigyelni, figyelembe véve a választásukat is. Nem szabad hátsó gondolattal megközelíteni ezt a kérdéskört együtt kell működnie a tanácsnak, a parlamentnek és a bizottságnak. Eston asszony is aláírta azt a dokumentumot, amely megalapozza a munkánkat. Éppen ezért kétség sem fér ahhoz, hogy az európai intézmények egyetértenek a fejlesztési politikában. Felszólítunk mindenkit, gazdag államot, szegény államot, multilaterális entitást, hogy mindent tegyen meg a fejlesztés elősegítése érdekében. Az Európai Bizottság differenciálja a segítségnyújtást, a szegénység elleni fellépés, a nemzeti szolidaritás helyett egyes országok esetében, nemzetközi szolidaritás helyett egyes országok esetében eh, a belső tényezők függvénye eh, kell, hogy legyen. A Pibax biztos úr inkluzív növekedést szeretne látni a fejlődő országokban, ezt támogatjuk. Ugyanakkor tegyük hozzá azt is, hogy eh, a fejlődő országokban olyan fejlődést szeretnénk látni, amely a legszegényebbeket is külön megsegíti. Éppen ezért oda kell figyelni a segítség programozására is. A mi szempontunkból nagyon fontos, hogy az Európai Unió segítségnyújtásának legalább 20%-át alapvető szociális intézkedésekre költsük, ahogy ezt az európai, ahogy ezt az ENSZ is megfogalmazta. Az Európai Unió politikája legyen koherens. A koherens azt jelenti, hogy a partnereket rá kell bírni arra, hogy semmi olyat ne tegyenek, amely a megállapodásainkat aláássa. Amikor már 28 tagállama lesz az Európai Uniónak, az Európai Bizottság koordinálja ezzel a 28 tagállammal a segítségnyújtását, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés is aláírja. A nem megfelelő ugyanis az együttműködés a 28 tagállam és a bizottság között. Látjuk azt is, hogy nem minden miniszter vesz részt az üléseken. A döntéshozatalt intellektuális konszenzus kell, hogy megelőzze, stratégiai természetű megállapodás az Európai Unió fejlesztési céljairól. Független gondolkodásra van szükség európai szinten, amely hozzáadott értéket, igazi hozzáadott értéket képvisel más nemzetközi intézményekhez képest is. A jelentés tervezetében rengeteg konkrétumot látnak nem tematizáljuk eléggé a fejlesztést a nyilvános vitában. Ezt szeretnénk orvosolni, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlament a 2015-öt a fejlesztés, nemzetközi fejlesztés évévé eh, nyilvánítsa. Eh, Bulák kollega fog erről majd beszélni, illetve eh, Eva Zsoli támogatását is élvezi ez a program, ő is támogatta. azok az országoknak is figye, azokban az országokban is vállalni kell a felelősséget, ahol a szegények 70%-a él. Nekünk pedig azt kell elérnünk, hogy felkészüljünk a 2015-es évre, amely nincs messze. Köszönöm szépen, most Buland úr következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Először is Charles Görensnek megköszönöm a kiváló jelentést. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió a világ segélyezésének több mint 50%-át adja. 2015-ös fejlesztési célok közül egyeseket elérünk, ugyanakkor mások távolabb vannak, oda kell figyelnünk a mezőgazdasági politikánkra, a kereskedelmi politikánkra, külpolitikánkra, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket. Az európai fejlesztési politikának konkrét mérhető kötelezettségvállalásokra kell alapozódnia, amelyek rövid és középtávon is mérhetőek. A gazdasági válság, a klímaváltozás olyan kívások, amelyek meg kell, hogy határozzák a prioritásainkat, az energiához való hozzájutás, az egészségügyhöz való hozzájutás, az élelmiszerhez való hozzájutás a legfőbb prioritások. Újra kell gondolnunk az európai intézményrendszert, csak úgy, mint a nemzetközi intézményrendszert, anyagi és környezetvédelmi érdek értelemben is meg kell magyaráznunk a polgároknak, hogy a harmadik országok támogatása nem csak szolidaritás és jótékonyság, hanem számunkra is fontos, mert látnunk kell, hogy a felemelkedő nagy országok fontos piacot jelentenek számunkra is. A ma gyorsan fejlődő országai nemrég még maguk is fejlődő országok voltak. Éppen ezért gazdasági értelemben is elvárható, hogy ezek az országok beszálljanak mások megsegítésébe. Az Európai Unió felelősségteljes segítségnyújtó kell, hogy maradjon világszinten is. 2015 lehetőséget biztosít majd arra, hogy újra gondoljuk a segélynyújtást, nem csak pénzügyi szempontból, hanem a felelősségteljes fejlesztés nevében környezetvédelmi és szociális aspektusokra is odafigyelve. Köszönöm a saját bizottságomnak, a Gazdaság és Szociális Bizottságnak azt, hogy ők kezdeményezték és mellénk álltak, hogy a 2015 a fejlődésével legyen. Most Berman úr következik ugyancsak két percben voorzitter in aanvulling op het uitstekende verslag van. köszönöm szépen elnök úr! goerens úr kitűnő jelentéséhez kapcsolódóan három dolgot szeretnék mondani. valóban egyfajta kapcsolatot kell kialakítani a sürgősségi beavatkozások, illetve a fejlesztési segítség között. Hollandiában országos szinten kell java, szavazni az ilyen típusú segítségnyújtásról, pedig ezek rendkívül fontosak Maliban. Mali északi részén a menekültek helyzete katasztrofális. az iszlamisták, illetve az alkaida is ott van, megpróbálják még jobban radikalizálni a helyzetet. aztán Dél-Amerikában is felmerülnek gondok. Sokszor Dél-Amerikából, Malin keresztül, illetve a Szaharán keresztül éri el a kábítószer Európát. Hogyha Malinak segítünk, akkor az azt jelenti, hogy gátat szabunk ennek a, ennek a folyamatnak. Kérdés csak az, hogy 2000 10 után mit tehetünk azért, hogy a szegénység ellen felvegyük a harcot. 2015-nek a fejlesztés európai évának kell lennie. Nem tudom, hogy Pibax úr egyetére ezzel az elképzelése. Elnök úr, lezárásképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ha nincs igazi megnyilatkozás, akkor csak illúziók alakulnak ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy a legszegényebbek hangját is meghallhassuk a különböző NGO-kon keresztül, például a szegénységben vagy kisebbségben élő nők hangját is meghallgassuk. Fontos, hogy a parlament segítsen ebben. Most a bizottság hangját fogjuk meghallgatni P. Barks biztos úr részéről. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Szerint azzal kezdem, hogy Görenz úrnak megköszönöm a kiváló jelentést, valamint a vitát, amelyet kezdeményezett. Hisz sokkal nagyobb figyelmet érdemel ez a kérdés, mint korábban szentetőnek is a Deveszak Bizottság révén köszönöm a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk a fejlesztési politika jövőjéről. Hiszen a fejlesztés együttműködés az egyik legbonyolultabb szakpolitikája az Európai Uniónak, és nem csak a fejlesztési támogatásról szól, hanem más szakpolitikai cselekvések is kapcsolódnak ehhez. És az is igaz, amit Bulan úr kifejtett, hogy a fejlesztés politikát nem csak a szolidaritás szemüvegén kell, keresztül kell vizsgáljuk, bár a szolidaritás nyilván része kell legyen az egész képnek, hanem az állampolgárok biztonsága és egyéb szélesebb körű kérdések összefüggésében kell vizsgáljuk. Tehát egy olyan átfogó politika ez, amely ha, jól, ha jól működik, akkor erősíti az uniót, ha meg nem jól működik, akkor gyengíti az Európai Unió egészét. Úgy gondolom, hogy jelentős változások történtek a világban, méghozzá pozitív változások. Most eh, történelmi esély adódik, hogy a szegénység ellen valóban fellépjünk a világ sok részén. Az Európai Unió nagy bizalmat élvez, mint partner ebben a harcban. Tudnilik, mindig betartjuk ez irányú ígéreteinket. Lehet, hogy kicsit lassan reagálunk néha, ám őszinte a hozzáállásunk, nincs rejtett szándéka a támogatásainknak. És igyekszünk valóban segíteni a szegénységben élő országokat. Ugyanakkor stratégiába kellene illeszteni ezeket jobban, mint korábban. Ehhez azonban választásokra, döntésekre van szükség. A kiindulás pontunk az emberi jogok alapján álló megközelítés. Az egészségügypolitika, az oktáspolitika támogatása nem válik külön a gazdasági támogatást. Ez egy átfogó megközelítés, koherens megközelítés és módszertan, amelyet alkalmazunk. Üdvözlöm azt, hogy a jelentés a fenntartható és integráns növekedésre való átlépést pozitívan értékeli. Partnereink általában gyors növekedést akarnak látni, GDP növekedést, két vagy három számjegyű növekedésre törekszenek. Nem mindig értik meg, hogy a növekedés, a számszerű növekedés nem mindig tükrözi a, az állampolgárok elégedettségét, a szociális védelem is nagyon fontos, de a fenntarthatóság is kulcsfontosságú. A gyors növekedés nem biztos, hogy jó, hogyha például szétrombolja az ország környezetét. Úgyhogy ennek, ezek fényében igyekszünk egy koherens módszertant alkalmazni. Két téma nagyon fontos. Egyrészt a fenntartható energiaforrásokhoz való hozzáférés, ez kulcsfontosságú nem csak a léghalatváltozás elleni harcban, hanem általában a gazdasági növekedés érdekében is. Fontos. Tehát a, csak a, sok esetben a szén alapú ö, energiára támaszkodnak, ez nem mindig én való, és a, az élel, élelmiszerellátás, a mezőgazdaság fontosságát hangsúlyoznunk kell. Tehát a humanitárius segély révén nem lehet ö, ö, válaszokat adni, hiszen egyre több katasztrófa történik, ezek költség egyre nagyobb. Az nem elég, hogy megvédjük egy adott pillanatban az emberek életét, hanem fenntartható válaszokra van szükség ezért kell, hogy fenntartható módon hosszú távú támogatást nyújtsunk, úgy nyújtva támogatást, hogy azt mondjuk, hogy úgy támogatunk, hogy később ne legyen szükség a támogatásra, mert az adott állam a maga lábára ápjon és álljon, és a saját biztonságára tudjon gondoskodni. Aztán a tagállamokkal való párbeszédről is beszéltünk. A fejlesztési tanácsot létrehoztuk. Talán nem a legfontosabb formáció ez, de májusban egy teljes napot töltöttünk Estonasszony elnökletével e tanács körében. Úgyhogy az Estonasszony sűrű napirényét ismerve ez a részvétel, ez egy napos részvétel mutatja azt, hogy mennyire nagy fontosságot szentel ennek a témának és a tagállamok részvételének. A másik a közös programkészítés. Ö, Franciaország vállalta magára a vezető szerepet. Fábel miniszter úr egy a közös programkészítés jegyében szervezett rendezvényt indított útjára. Fontos példa ez arra, hogy a tagállamok magukra vállalják ezt a politikát. Végül nem utolsó sorban, hadd szóljak nemzetközi részvételről. Végül is félreértettek minket, hiszen itt a nagy történelmi lehetőség most. A legelismertebb keret pedig a főigazgatósági, és ezt igazán ö, fontosnak kell tekintenünk, ö, úgyhogy ami a másik szempontot illeti, tényleg új keretet indítunk, és úgy hiszem, hogy az EU-nak teljes mértékben el kell köteleznie magát emellett. Ez a legfontosabb esemény ebben. Ezért hiszem azt, hogy ez a legfontosabb év, amely a fejlesztési együttműködés keretén belül előttünk áll, és mérföldkönek tekintendő. Úgyhogy ezért úgy hiszem, hogy a 2015-ös év, amely emellett teszi le a voksot rendkívül fontos lenne. Katalizátorként működne, a közvélemény és a fejlesztési kérdésekkel foglalkozó döntéshozók körében is. Örömmel konstatálom, hogy a régiók bizottsága is támogat minket, illetve a ház elnöke is. A bizottság vizsgálja ennek az évnek a megszervezéséhez kapcsolódó fontos kérdéseket, szükség van ugyanis az emberi forrásokra, és szükség van körű kampányra is. Pozitívan tekintünk erre, de mindenképpen biztosaknak kell lennünk abban, hogy Európa eredményt tud felmutatni. Fontos, hogy megfelelő eljárást kövessünk az év lejártával. Úgyhogy azzal fordulok ehhez a tisztelt házhoz, mint költségvetési fontos hatósághoz, hogy megfelelő forrásokat biztosítson annak érdekében, hogy sikeresen tudjuk ezt az európai évet megrendezni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr! Az EPP nevében Kacsmarek úrnak adom meg a szót. Másfél percre. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, az AFKO bizottság a bizottság úgy döntött, hogy elindítja a változás agendáját, ugyanis nagyon fontos európai fejlődési politikákkal kapcsolatos tennivalók vannak. Körenc urat, úrnak köszönöm azt, hogy ezt a nagyon fontos kihívást ö, ö, felvette. Most azt kell megtekintenünk, hogy milyen változások, milyen fejlődések történtek. Egy olyan területen, ahol nagyon kicsi a finanszírozás, ezért minden fillérnek az elköltését nagyon jól át kell gondolnunk. Biztos vagyok benne, hogy a fejlesztési politikát modernizálni kell, mert változik a világ is, mégpedig nagyon gyors ütemben tehát a reakcióinknak is gyorsaknak kell lenniük. A változás programja eh, nagyon jó megoldás, remélem, hogy sikeres is lesz. A befogadó növekedés koncepciója az, amely a eh, gazdasági növekedést el tudja indítani, új fejlődést indít el a szociális követelmények terén is ez azt fogja megmutatni, hogy hogy tudunk valódi európai, szociális jellegű piacgazdaságot teremteni. A célunk a szegénység elleni küzdelem. És ez, ennek megfelelő, koherens, hatékony és fenntartható fejlesztési politikára van szükség. A változás programja, egész biztos vagyok benne, hogy közelebb fog hozni minket a céljaink eléréséhez. Szövetsége nevében Cortés Lastra úr következik. Gracias, presidente, señor comisario. Quiero felicitar a Charles Gorenz eh, por este informe. Una posición fuerte que siente... Köszönöm szépen, Charles Gorenznek szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. A parlamenti jövőbeli politikát illetően erőteljes álláspontot képvisel. Foglalkozik minden fontos témával, a milleniumi célkitűzésekkel, illetve a több éves pénzügyi keret által meghatározott célekkel, köztük azzal az eszközzel, amely a fejlődést támogatja az együttműködés keretén belül. A körülmények azonban változnak. Az európaiaknak nehéz időkben szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenniük, és az új körülményekhez megfelelően alkalmazkodni az új célokhoz is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szociális igazságnak megfelelően járjunk el világszerte, megfelelően osszuk el a vagyont. Az emberek 70%-a közepes jövedelmű országban él, úgyhogy kevesebb támogatásra szorul. Fejlesztés és együttműködési programunk keretén belül nem szabad erről sem elfeledkeznünk. Nem csak a GDP-t, hanem a különböző eltérő fejlettségi szinteket is figyelembe kell venni, amelyek az országokat jellemzik. Azt kérjük, hogy hatékony fejlesztési politika legyen, mert ezek nagyon fontosak. Most Sargentini asszony következik a zöldek részéről egy percben. Eh, eh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Görenc úrnak a kitűnő jelentését. Ami azonban számomra mindig problémának tűnik az az, hogy a gazdasági válság idején nem tudjuk hozzáigazítani a vízióinkat az elképzeléseinket a fejlesztési politikában azokra az időkre, amikor igazán rosszra fordul majd a sorunk. A mi kiinduló pontunk az az kell, hogy legyen, hogy a politikáknak koherenseknek kell lenniük, és a cselekvésünkre és a beruházásokra kell hatásnak lenniük. Hogyha ezt nem vagyunk képesek, hogyha ezt nem tudjuk elérni, akkor a nem fogjuk tudni megfelelően felhasználni a hivatalos fejlesztési segély alapokat. És Pibax biztos úr, mindenképpen foglalkoznunk kell, hogy megszervezzük a megfelelő érveket a politikánk mellett ő, önöknek hatékonyabban, kevesebb pénzzel kell gazdálkodniuk, 0,8%-ot kell felhasználniuk a fejlesztési együttműködésre, és több országot kell bevonni. Úgyhogy Pibax biztos úr, az a kérésem önhöz, hogy mikor kezdünk el tisztességesen cselekedni, megfelelően beruházni. Ez kell, hogy legyen a kiinduló pontunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az egységes, illetve az északi zöld baloldal nevében Omarji úr következik, ugyancsak egy percben. Monsieur le Président, merci. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, amiről most vitatkozunk, nagyon fontos, egy dolgot emelnék ki, Afrikát. Ugyanis az afrikai kontinensen vetődnek fel ezek a kérdések a legsúlyosabban. Ezen kívül Afrikában van a legnagyobb potenciális lehetőség is. A demográfiai jelzések is erre mutatnak. A az afrikai kontinens kevesebb, mint 40 év alatt kétszer annyi lakost fog számol, számlálni. Nagyon fontos, hogy ezt kihasználjuk a fejlesztés szempontjából, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a szegénységet felszámoljuk a világon minden szinten. A fejlesztési támogatás, kedves kollégák, nem csak egyszerűen jótékonysági politika, egyáltalán nem. Valós fejlesztési politika, amelynek a jövőbe való befektetésnek is kell lennie, amely óriási ambíciózus célt támogat Afrika számára is, illetve saját kontinensünk számára is. Hiszen az Európai Unió jövőbeli ö, növekedése ettől függ, és Kína ezt nagyon jól megértette. Ezen kívül a világ békéje is ettől függ. Köszönöm. Most Mitchell úr következik, másfél percben. Mr. President. And... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Charles Görensnek és a biztos úrnak is a bemutatkozást, illetve a téma bemutatását. Először azt szeretném mondani, biztosítanunk kell azt, hogy olyan környezetet teremtünk, amely a növekedést támogatja. Tehát a közkiadások hatékonyak, a, a magánszektor is egészséges, és a KKV-k támogatása megvalósul. Egyedül nem tudjuk ezt megtenni, de ösztönözhetjük, és sokat beszélhetünk róla annak érdekében, hogy a politikai napirendre ezek felkelüljenek. A szellemi tulajdonjogok, illetve a tulajdonjogok védelme is nagyon fontos. E, ezzel azt érjük el, hogy az emberek saját magukénak érzik majd a jövőjüket, és saját maguk fogják alakítani azt. Aztán a koherencia szerepe is nagyon fontos, hiszen 6 milliárd eurót tudnánk megtakarítani, hogyha a fejlesztési politika megfelelően koherens lenne. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek a nemzeti parlamentekkel is föl kellene venni a kapcsolatot, hiszen a befolyásunk nagy, az ő rájuk gyakorolt befolyásunkat ki kell használnunk arra, hogy ők viszont a miniszterekre, a minisztertanácsra próbáljanak nyomást gyakorolni, hogy a jelenlegi helyzet javulhasson. A biztos úr a program elindításában részt vett, és azt tudjuk, hogy milyen nagy, mennyi nő nem tud részt venni a programokba. Hát ezt meg kell változtatnunk. Ez egy olyan kihívás, amelynek meg kell felelnünk. Gazdasági lehetőségeket kell adni a nőknek is. Köszönöm. The next speaker is... Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Strifler asszony másfél percben. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, kedves kollégák! Én is szeretnék gratulálni Görensz úrnak ezért a kiváló jelentését, és tekintettel a gazdasági és költségvetési költségvetési igen nehéz helyzetre, nagyon fontos, hogy hatékonyan költsük el ezt a pénzt, és a lehető legjobb eredményt érjük el vele a forrásoknak célzottaknak kell lenniük, főleg ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, hogy csökkentsük a szegénységet. Jobban el kell gondolkodnunk azon, hogy differenciáltan gondolkodjunk el a támogatási módokon. A bizottság azt javasolja, hogy elsősorban a mezőgazdaságra koncentráljunk, és a prioritásokat helyben határozzuk meg, a kis mezőgazdasági termelőkre koncentrálva. Fontos tehát, hogy a bizottság tényleg célzottan határozza meg a támogatást a mezőgazdaságban, az élelmezésben a 2014-2020-as időszakra. Ezen kívül hatékonyan kell felvenni a harcot a szegénységgel szemben, így meg kell erősítenünk a szinergiákat és a humanitárius segélyek terén is, akár csak a humanitárius segély terén, ezek abszolút fontosak fontosak a fenntartható fejlesztés szempontjából is. 2015 a fejlesztés éve lesz. Én fenntartható fejlesztést szeretnék mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Fizász Aixela következik másfél percben. presidente, primer. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is szeretnék gratulálni Görenc úrnak ez a kiváló jelentéshez. A változás, változtatás egy nagyon fontos úti terv számunkra a nemzetközi fejlesztési segély terén a minőségjavítás, a hatékonyság javítása terén. Különösen azokat a változásokat szeretnénk megközelíteni, amelyek az új globális résztvevők megjelenésével történtek, és a pénzügyi, jelenlegi pénzügyi helyzetben bontakoztak ki előttünk. A bizottság politikájában is ez a központi elem. Ezen kívül azért szeretném elmondani azt is, hogy jelenleg a GDP az egyetlen indikátor, amelyet a bizottság alkalmaz, és ez nem helyes így. Emlékeznünk kell arra, elnök úr, hogy a, azoknak az embereknek a 70%-a, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, közepes jövedelmi országokban él, és ezért másféle mutatókat is ki kell dolgoznunk. Tudjuk, hogy nagyon sok országban is meg a belső kohézió, és nincsen emberi fejlődési komponens sem. Úgyhogy az együttműködési mechanizmusokat meg kell változtatnunk. Köszönöm szépen. A KSDI következik. Zoltán Bagó. Köszönöm, köszönöm a szót, elnök úr. Én egy perces hozzászólásra szeretnék majd jelentkezni. Szerepelt a neve akkor most következik Castello úr, Castello asszony, bocsánat, a szocialisták részéről. Thank you, Chairperson. Um, I'm... Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, Michael Cashman nevében is szólok, uh, aki a szocialisták árnyék készítője, de nem tud eh, még itt lenni körünkben. Először is köszönet a kiváló jelentését, köszönet a bizottságnak, az elkötelezettségért a jelentés kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő egyensúlyt teremtett ez a jelentés, és átfogó megközelítést képvisel a fejlesztése kapcsolatban. Üdvözöljük az erőteljes megfogalmazást a fair gaz, vagyonelosztás vonatkozásában, főleg a fenntarthatóság vonatkozásában, ami a differenciálást illeti. Üdvözöljük a politikai dialógust, a szegénységtől való megszabadulás céljával a feltörekvő országokkal, de ugyanakkor, ami a finanszírozást illeti, ami a közepes jövedelmű országokat illeti, a csendes óceáni térségben és a karib tengeri térségben, más stratégiára van szükség. Ezek az országok ugyanis sebezhetőbbek, kiszolgáltatóbbak, figyelembe kell ezt venni. Köszönöm. Most Krisztina Óliánd asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniós Fejlesztési Politika az egyik legszertálkozó politika, a kül külpolitika, az emberi jogi politikai, klímapolitika, szomszédsági politika, nagyon sok politikába politikával összefügg. A jelentéstevő ugyanakkor aláhúzta, hogy a nemzetközi szereplők közötti politikai dialógus és az országok közötti, tagállamok közötti együttműködés meglehetősen szétszórt. A politikák közötti konzisztencia biztosítása, valamint a résztvevők, az érintettek cselekvésének összehangolása a bizottság feladata, ezért felszólítom a bizottságot arra, hogy ezt ennek tegyen is eleget. Arra is rámutatnék, hogy a fejlesztési politikák megvitatása során a kedvezményezettek sokkal nagyobb körét figyelembe kell vennünk, hiszen nagyon sok sikeres program volt Ukrajnában és Dél-Kaukázusban is. Köszönöm szépen, most Fejreíra úr következik következik. Köszönöm elnök úr a szót. Az EU fejlesztési politikájának alapvető változtatásokra van szüksége. Először is nincs elegendő forrása, hogy elkötelezettségeinek eleget tegyen, főleg nemzetközi síkon az ensz szemben változtatásokra van szükség az EU-ban, főleg azért, hogy az országokhoz eljusson a megfelelő támogatás, és saját fejlesztésüket kezükbe vehessék. Ezért megfelelő költségvetési forrásokat kell e, elkülönítenünk, támogatásokat biztosítanunk számukra, megfelelő hitel e, konstrukciót e, létrehozni, hogy megfelelően tervezhető legyen mindez. Segítenünk kell ezeknek az országoknak, hogy gazdaságukat megszervezzék, adórendszerüket létrehozzák. Olyan politikai, szakpolitikai döntésekre van szükség, hogy ők maguk dönthessenek a sorsuk felől, és ne legyenek kiszolgáltatva csak Európának. Végül pedig jobban el kell gondolkodnunk az ágazati, kohéziós politikákon ezen országokban, amelyek még mindig fejlődnek. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió szerintem teljesen jogosan ö, hozzá kell, hogy járuljon a fejlesztési támogatásokhoz még éveken keresztül. Legalábbis a Nobel békedíj ezt fémjelzi, amely ehhez is hozzájárult. Először is. Nyilván a béke, ami fontos az Európai Unión belül Azt hiszem, hogy vannak közöttünk olyanok, akik igazán büszkék lehetnek az eddig eredményekre, és folytatni kell azt, amit eddig képviseltünk, a békét kell megőriznünk, és Külföldön segítenünk kell a fejlődésben, főleg azon országokban, ahol szükség van a békére, a fenntarthatóságra, mégpedig gazdaságok segítségével. Ez nagyon fontos. Végezetül Fiszesz úr nagyon fontos ö, megjegyzést tett. Nem csak a GDP-nek kell ö, indikátornak lennie, figyelnünk kell arra, hogy hol tudunk a legjobban befektetni. Köszönöm. Most Bronz úr következik. Thank you. The report refers to the Köszönöm szépen. A jelentés is megemlíti Kína, India és Brazília imponáló, és hadd tegyem hozzá fenyegető fejlődését, az európai gazdasági szektort és az Egyesült Királyságot, országomat is fenyegetik ezek az országokon és meglepő lehet, hogy a növekedésük nem csökkenti a szegénységet, de hát valószínű ez a rossz munkakörülményeknek tudható be. A bizottság szerint a fejlődő, feltörekvő országokat hosszú távon ki kellene venni a fejlesztési segélyből, de e, ez azzal is jár, hogy a szegényeikkel ezentúl senki nem fog gondoskodni. Tehát lesznek olyan országok, ahol a, a gazdagok emiatt egyre gazdagabbak lesznek, mégpedig a mi munkásainkról rovására. Viszont vannak olyan minőségek is, amelyek nőnek, a, legalább a munkanélküliség problémája. Az utolsó felszólalási lehetőség Tirolien úré. Euh, euh, Köszönöm, elnök úr, a szót. A bizottsági javaslat szerintem több kérdőjelt is felvet. Először is a végrehajtás elvét illetően, nevezetesen a differenciálást. 2014-től kezdve az EU vált, választana azon országok között, ahova beinvestálni a fejlesztés támogatása céljából. Azonban erről valódi politikai vitát kellene folytatni a definíciót illetően a nemzetközi együttműködés keretén belül ez a differenciálás szerintem nem felel meg a kotonai egyezmény szellemének. Ami az AKC országokat illeti, és akik pozitív eredményeket értek el, további ösztönzést érdemelnek, hogy fenntartható legyen ez a fejlődés. Nem lehet szankcionálni őket csak azért, mert sikerült garantálniuk a növekedést, a jó kezelés és a politikai gazdaság, a gazdaságpolitikának köszönhetem. Mr. Commission. Köszönöm szépen. Biztos úr, önnek adom meg most a szót. <coughs> Mr. President, Tisztelt elnök úr, nagyon sok érdekes megjegyzést hallottunk. Nagyon gyorsan megpróbálom a legfontosabbakat megemlíteni. Kacsmarek úr, azt hiszem, hogy mi azt próbáljuk elérni, hogy a fejlesztési segély katalizátor legyen az célok eléréséhez, és a koherencia segítségével még jobb változást fogunk elérni. Azt hiszem, hogy a <clears throat> legfontosabb célunk az, hogy átláthatóság legyen, eh, ahogy Bárnié kollégám is javasolta, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor jelentős változtatásokat tudunk elérni. Köszönöm, hogy támogatja a változást. Kortis Lásztra kolléga. A differenciálás kérdését nagyon régen vitatjuk már. Hogy is mondjam, a differenciálás magában nem ambíció, ez csak olyan realitás, amit figyelembe kell vennünk. De vannak olyan eszközök, például a együttműködési eszköz, amelyet továbbra is föl fogunk majd használni partnerországainkkal való együttműködésben, és nagyon sok országban folytatjuk majd a szegénység felszámolását, mert a gazdas, de a gazdaság helyzete és az országok mérete másféle együttműködést is kül, megkövetel. Szargentini asszony, mi befektettünk, e, az ezévi e, jelenlegi e, költségvetési keretet is pontosan ezért változtatjuk meg. Afrika prioritás, hiszen az, ez az a kontinent, amely, kontinens, amely bármely, bármelyik út felé elmehet, a prosperitás és a katasztrófa útjára egyaránt léphet, úgyhogy Afrika támogatása a legfontosabb. Afrikát nem fogja senki más támogatni a virágzás útján. És úgy gondolom, hogy az afrikai országok is sokat várnak Európától, nem csak anyagiakban, hanem biztosít, biztatás és fejlesztés szempontjából is és úgy gondolom, hogy Afrika lehetne majd a világ jövőbeni növekedésének hajtómotorja, és nem olyan kontinens, amely bizonytalanságtól sújtott. Mitchell úr a magánszektorról beszélt, mi is üdvözöljük ezt, ez az emberi jogi agenda része is, és pontosan a KKV-k támogatása, pontosan a tulajdonjogok merülnek itt föl, hogyha ezeket kiszélesítjük, az is segít a helyzeten. És a nemi kérdés is fölmerült, ezen is dolgozunk, mert ez is az e, emberi jogi kérdések közé tartozik az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament te közötti kapcsolatfelvétel nagyon érdekes ötlet, erre ezen el kell gondolkodnunk. Úgy tűnik, hogy néha a nemzeti parlamentek nem eléggé határozottak, sokkal aktívabbaknak kell lenniük, hiszen vannak olyan politikák, amelyek tényleg arról szólnak, hogy milyen fajta világban szeretnénk majd élni a jövőben. Ezért nagyon fontos ez a mai vita is nem csak arról szól, lesz, hogy, hány, hogy mennyi pénzt fogunk befektetni a politikába, hanem arról is, hogy milyen világban élünk most, és hogy milyenben szeretnénk majd 15-20 év múlva élni. Michel Trifler az élelmiszer, biztonság, a mezőgazdaság prioritásunk lesz, és ezért is tettük meg azt, hogy 2025-re 7 millió embert, 7 millió gyermeket, gyermek éhezését szeretnénk megszüntetni, és pontosan ez a 2015 utáni fejlesztési terv nagyon fontos célja, hogy ne legyenek alultáplált gyerekek. Tudjuk, hogy nagyon fontos cél ez, de nagyon nehéz az elérése íz is, de hogyha már csak egy gyereknek az éhezését megszüntettük, akkor is előreléptünk. Nagyon fontosnak tartjuk ezért ezt a feladatot. Aztán megint volt egy differenciálásról szóló kérdés, és itt fölmerült Kína is, és hogy ott igenis élnek szegény emberek. Természetesen ez így van, de Kína is elkötelezett amellett, hogy a saját országán belüli szegénység ellen harcoljon, és azt megszüntesse. A 2015-ös keretnek átfogónak kell lennie. Én úgy gondolom, hogy az ország, hogyha maga is törekszik a szegénység eltörlésére, akkor azt el kell ismernünk és valóban támogatni is kell az ilyen célokat, és emiatt szélesíteni kell a programunkat. Castillo asszony közép, közepes jövedelmű országokról kritériumok, kritériumok kellenek. Ö, teljes mértékben egyetértek abban, hogy ö, a, a banánnal kapcsolatos intézkedések itt ö, is megkérdőjelezhetők, és ott is az volt, hogy <clears throat> nem voltak megfelelően meghatározott követelmények. Minden fejlesztési segélynek meghatározott követelményeken kell alapulnunk, hogyha a GDP ehhez elég, akkor az rendben van, de ha nem, akkor más megközelítést kell találnunk. Ojuland asszony, nagyon jól működünk együtt a külszol, kül, kül, külszolgálattal, és nagyon jól összehangoljuk a stratégiánkat, és ezt a jövőben is így szándékozzuk tenni. Ferreira asszony, igenis meg kell felelnünk a kötelezettségeinknek, és egyik ezek közül a legfontosabb az, hogy a, a GNI 0,7%-át használjuk fel fejlesztési segélyre 2015-re. Ez a legfontosabb, különösen most a több éves költségvetési keret kidolgozásánál és a költségvetési keretet pontosan e szerint alakítjuk ki. E nagyon fontos része ez a költségvetésnek, és ennek meg is fogunk felelni, ennek az elkötelezettségnek. Végül pedig Kelly úr megjegyzésére reagálván a Nobel, Nobel békedíjról, azt hiszem, hogy <clears throat> jogos ez a díj. Lettországból jöttem, és azt hiszem, hogy aláhúzhatom azt, hogy saját, országunk, saját tapasztalatából is látom, hogy mennyire fontos a béke megléte a virágzás feltételeként. Enélkül lehetetlen lett volna mindazt a változást véghez vinni, amelyet véget, véghez vittünk. És azt hiszem, hogy Afrikában nagyon sok, és más nagyon sok régióban is ez a legfontosabb. Még Dél-Afrikában is, Dél-Afrika E, is kis ország önmagában véve, és csak úgy indulhat el a fejlődés, hogyha az országok együttműködnek. És ezt ösztönöznünk kell. Bronsz úr, mi nem feltétlenül országokat ö, támogatunk, persze országokkal működünk együtt, de mi embereket támogatunk. És tudjuk, hogy fenntartható módon kell a szegénység ellen harcolni, mégpedig a kormányok és a kormányok stratégiának támogatásával, de mindig az embereket támogatjuk. Végül pedig az AKC országok és a differenciálás kérdése. A kotonui megállapodást betartjuk, felelősséggel tartozunk ezért, az AKC országokkal párbeszédet folytatunk, és a kéréseiknek megfelelünk, azokra reagálunk. Nem, kéz, nem lépünk egyoldalúan a kapcsolatok megváltoztatásáért, hanem velük együtt, velük megvitatva tervezzük meg, hogy 2020 után mit tegyünk. Very much. After so many congratulations Köszönöm szépen. Nagyon sokat gratuláltak önnek, Görenc úr. Most három percet adok annak önnek arra, hogy összefoglalja a vitát. Euh- Köszönöm, elnök úr. Az eddigi uh, gratulálások után szerénynek kell maradnom. Nagyra értékelem uh, a munkát, amit a szakbizottságban végeztünk kollégáimmal együtt, és tudom, hogy mindent nem föltétlenül fogadtak el, főleg a differenciálás elképzelését, mert ugye itt minden EU-s nyelven beszélünk, minden nüansz elhangzik, és hát tudom, hogy mi a helyzet a feltörekvő országokban. Ugyanakkor nagyon sok a szegény Európában, úgyhogy oda kell figyelnünk erre is. Hát ne külön beszéljünk az itteni szegényekről és a máshol található szegényekről. Mind a mellett mások és mások az eszközök azokban az országokban, ahol a szegények élnek. Együttműködési politikánknak sem angyalinak, sem félősnek nem szabad lennie, bátornak kell lennie, szelektívnek és fenntarthatónak, és ez a célunk a munkánkkal erről a vitáról, nyilván kérdőjelekkel, de ugyanakkor elégedettséggel is távozom. Ami a kérdőjeleket illeti, a nagy kérdés az, hogy sikerül-e 0,7%-ot elérnünk 2015-ben. Ez nagyon nehéz cél, úgyhogy továbbra is figyeljünk oda, nagy erőfeszítéseket kell tennünk, hiszen ha mi nem tesszük meg ezt felelősök, akkor más se fogja helyettünk. Ezen kívül hogyan is lehetne jobban tájékoztatni polgártársainkat? Nos, azért is elégedett vagyok, hogy Pibax biztos úr azt mondta, hogy a 2015 végül is a felelősségteljes fejlődés éve lesz Európában. Egy másik oka az elégedettségemnek az, hogyha tényleg sikerül ezt elérnünk, akkor 2015-ben elmondhatjuk azt, hogy mi fontos számunkra az együttműködési fejlesztési politikában, mi lehet a legjobb partneri lehetőség. Van még egy kis időnk addig, hogy a lehető legnagyobb súlyjal nyomjunk alatban, mert Európa még mindig fontos tényező Úgyhogy ne felejtsük el azt sem, hogy van sok tudás mögöttünk, úgyhogy próbáljuk meg a mások javára kamatoztatni mindezt. Nem csak saját állampolgárunkjaink számára, hanem a világon mindenütt. Nagyon sok fejlődő országban jártam, ahol Európa még mindig nem az első az adakozók között és ahol fordítottan arányosak az eredmények az erőfeszítésekkel. Úgyhogy 2015-ben próbáljuk meg elérni a kitűzött célokat mindenképpen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Görenc kolléga. Ezzel lezárjuk a közös vitát. A szavazásra pedig, ahogy önök is tudják, holnap 18 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk pedig az egyperces felszólalások